Éppen elnök úr. Tulajdonképpen én nem szerepeltem a hozzászólók listáján, nem kívánok hozzászólni. It means we can finish. Ez azt jelenti, hogy be is fejezhetjük az egyperces hozzászólások napirendi pontját. A következő pont pedig a Svensson jelentés, a fejlődés elősegítése a kereskedelem révén. Svensson úr kap először szót. Köszönöm szépen. A nemzetközi kereskedelem nyilvánvaló, nagyon fontos ezen országok számára. Nem hiszem, hogy ezzel vitatkoznánk, és azt is tudjuk, hogy a globalizáció javára válhat ezen fejlődő országoknak. Ez, ezen kell dolgozunk nekünk is, ez a mi missziónk és a mi felelősségünk, hogy segítsünk abban, hogy profitáljanak a globalizációból. Természetesen vannak kockázatok is és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az integrált TAB nemzetközi kereskedelemben részt kell venniük a fejlődő államoknak is. Hogyha a szabad kereskedelemről beszélünk, akkor e, itt gondoskodni kell arról, hogy tényleg fejlődjenek ezek az államok. Időnként a fejlesztési segélyek pedig nem arra szolgálnak, hogy elérjük ezt a célt. Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a kereskedelem és a segélyek egymást erősítsék és közös célok érdekében működjenek. Mindkét megközelítést figyelembe kell venni és integrálni kell. Erősíteni kell a szegény országokban a segítségnyújtási és a fejlődési kapacitást. Elnök úr, azt gondolom, hogy abban valamennyien egyetértünk, hogy ehhez békére van szükség, ha a jövőben el akarjuk érni a célok, célokat. Nem elég beszélni természetesen erről, viszont hangsúlyozni kell minden összefüggésben a fejlődő államok érdekeit. A kereskedelem újfajta megközelítést, hozzáállást követel meg tőlünk, hogyha ez a fejlődő államokkal folyik, hiszen látni kellene, hogy vannak egyenlő kereskedelmi partnereink, akkor ez nem annyira fontos, de látni kell, hogy ezek az államok, a fejlődő országok nagyban függenek a nyersanyagoktól, és ezt nem szabad kihasználni. De itt a parlamentben ezt nem eléggé veszük figyelembe a tényeket, mi természetesen elsősorban a saját iparunkat akarjuk megvédeni. Csak uh, szeretném elmondani, mennyire fontos az, hogy a szolidaritást is figyelembe kell vennünk a gyakorlati mindennapi munkában is, és a kereskedelmi kapcsolatokban is igenis a kereskedelmi kapcsolatainkban figyelembe kell venni például az emberi jogokat is, vagy hogy ne alkalmazzanak gyerekmunkát ezekben az országokban. Ezek olyan értékek, amelyeket be kell tartatnunk, és az egész lakosság érdekeit, előnyét kell szem előtt tartanunk nem csak a városlakók érdekei számítanak, hanem a vidéki lakosság, a nők, a hátrányos vezetőek, a gyermekek külön speciális segítséget és támogatást kell, hogy kapjanak. És ezt érvényesíteni kell a kereskedelem politikában is. Szeretném még megemlíteni, hogy a fejlődés érdekében egy koherens politikát kell folytatnunk, és itt kötelezettséget kell vállalnunk, hogy minden nemű politikánkban, szakpolitikánkban figyelembe vesszük a fejlesztést, a globális fejlesztést. Ezt nem eléggé tesszük meg a gyakorlati munkában mindeddig, és a politikai tevékenységünkben. Ez fontos. És hogyha már külön egy jelentést írunk erről, akkor ezt mindenképpen meg kell említeni. Köszönöm szépen, Svensson úr. Most pedig a Catch the Eye eljárás következik Basescu kolléganő. Politika comercială comună este un instrument közös kereskedelmi politika, fejlesztési politika egy olyan eszköz, amely a tagállamoknak és az Európai Unió partnereinek is előnyös. A kereskedelmi cserével a legkevésbé fejlett, fejlett országok esetében Európa ösztönzi ezen országok diversifikációját és integrációját a globális piacba. A kereskedelmet torzították bizonyos intézkedések. A szegény országok a verseny előnyüket próbálták kihasználni, és az Aid for Trade lényege, hogy a fejlődő országokat valójában segítse, hogy ösztönözze a helyi kereskedelmet is. Úgy gondolom, fontos, hogy a közvetlen befektetést is ösztönözzük, hiszen fontos a fenntartható fejlődés szempontjából ez ösztönzik a vállalkozói szellemet, a technológia fejlesztéshez hozzájárulnak, és munkahelyet is teremtenek. Ezek lényegesek a fejlődés szempontjából. Köszönöm szépen, Nikulescu úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok az előadónak, de engedjék meg, hogy néhány problémás pontot is megemlítsek a jelentésben, amelyek a holnapi napig még kiköszörülhetők a közös agrárpolitikának a kereskedelemre és a fejlesztésre való negatív hatásáról van szó. A közös agrárpolitikát, a tanács politikája már nagyon korlátozta, a mezőgazdaságot démonizálják, amely csak a környezetet szennyezi, árt a fejlődő országoknak néha az a probléma, hogy túl sok bioüzemanyagot termelnek, néha az, hogy túl keveset. Én ezeket eh, a bekezdéseket törölném, a hatosat és a 35-öset. Köszönöm. Ferreira úr. Elnök úr, a kereskedelem ösztönzése, illetve a fejlődés támogatása a kereskedelem keresztül ez a téma, de nem tagadhatjuk, hogy a világ kereskedelem liberalizációja negatív hatásokkal is jár a fejlődő országokra. A szabadkereskedelem híveivel ellentétben nagyobb szegénységet és nagyobb egyenlőtlenséget okoz a szabadkereskedelem ezekben az országokban. Mm, emelkednek az adók, és egyre jobban függőségbe kerülnek a saját erőforrásaik ott nem tudják megfelelő módon kihasználni. Szabályozott kereskedelmet igényel a kereskedelemfejlesztési támogatás, és együttműködési politika is kell, hogy mellette álljon a dél-dél együttműködést is ösztönézni kell, mert el kell kerülni azt, hogy aztán az Európai Uniót azzal vádolják, hogy par- partnerségi megállapodást írt alá. Ezen országok közül nagyon sok fenntartással tekint az ilyenfajta megállapodásokkal szemben. Soha nem szabad a legszegényebbektől megtagadni a támogatást. Morvai képviselő. Very much uh, in the context of... Köszönöm szépen. A nemzetközi kereskedelem összefüggésében itt a fejlődő országokkal kapcsolatban szeretném feltenni, hogy az Európai Bizottságnak mi a hivatalos véleménye, illetve az előadónak mi a véleménye az élelmiszer szuverenitás kérdéséről, hiszen ez egy újonnan fejlődő közösségi emberi jog, az, egy, az ensz kapcsolat, az ENSZ speciális jelentés készítőjével van-e kapcsolata, amelyik az élelmiszerellátás, az élelmiszer szuverenitás kérdésével foglalkozik. Minden egyes közösségnek, minden egyes országnak joga van ahhoz, hogy előállítsa a saját élelmiszerét, a helyi fogyasztóknak pedig ennek következtében joguk van ahhoz, hogy helyileg előállított friss, egész egészséges élelmiszerhez férjenek hozzá, és ez hogy a szükség törekednünk kell -e arra, hogy az élelmiszer szuverenitás létrejöjjön, vagy ne. Mikolásik úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi kereskedelem az egyik leghatékonyabb módja a problémák megoldásának és a gazdasági növekedés ösztönzése tekintetében olyan országoknál, ahol nagyon nagy a szegénység. Ha az Európai Unió nem ö, ö, támogatná a világ szegényebb részét, ez az alapvető értékeinkkel ellentétes lenne. A támogatás egyik legdirektebb módja a kereskedelem, kereskedelem ösztönzése, hogyha a kereskedelmi eszközöket felhasználjuk, természetesen problémák is fölmerülnek. A jelentés két problémát említ, a korrupciót és a multinacionális cégek fellépését az Európai Unió határain kívül. Az Európai Unió nem támogathat korrupt rezsimeket, és harcolni kell a korrupció ellen. Egy másik téma a kereskedelmi felelősség a nemzetközi, a multinacionális cégek esetében, akik másképp lépnek fel az Európai Unión belül, mint kívül. Köszönöm. Utolsó hozzászóló Kelly úr. Uh, természetesen vitathatatlan hogy a kereskedelem fontos az egész emberiség jóléte szempontjából és láthatjuk hogy itt az európai parlamentben egyre többet uh, beszélünk a kereskedelemről hétről hétre és uh, hogyha fejlődő országokkal kötünk megállapodásokat akkor ezeket a WTO összefüggésében kell vizsgálni természetesen az idővel egyre jobb megállapodásokat tudunk kötni. Elmúlt időszakban voltak nehézségek, fejlődést látunk számos területen és mindenek előtt azokkal az országokkal haladunk a jól a politikai helyzetüket tekintve is, akikkel kereskedünk. A korrupció egy fontos téma, természetesen a multik egy fontos téma, ezeket foglalkoznunk kell, de látni kell, hogy lépésről lépésre fokozatosan haladunk a megállapodások keretei között. Azt hiszem, hogy ez egy fontos feladatunk a jövőben is. Köszönöm szépen az összefoglaló megjegyzésekre. Kérem a biztos asszony, Krusz asszonyt, hogy tegye meg. Köszönöm, elnök úr. A bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani az szakbizottságnak, és különösen az előadónak, Svensson úrnak, hogy elkészítette ezt a jelentést. Tekart képviselő, a kollégám, sajnálja, hogy nem tudott ma este részt venni ezen az ülésen, és egyébként teljes mértékben teljesíteni kíván ezeken a szakpolitikai javaslatok megvalósítása területén a mandátuma alatt. Multilaterális kereskedelm fejlesztési eszközökről van szó, és átfogó EU kezdeményezési javaslat kidolgozása van folyamatban a felelős forrásfelhasználás témájában. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentésben vannak bizonyos témák, amelyeket jó, ha fejben tartunk. Az első, hogy a pozitív hozzájárulás a kereskedelmek és a befektetésnek a növekedéshez és a fejlődéshez, ahogy a közlemény fogalmaz, egy ország sem tudott hosszú távú fejlődést elérni kereskedelmi nyitás nélkül és megfelelő kereskedelmi politika és kormányzási rendszer nélkül. Ez egyetemű példa arra, hogy koherensnek kell lenni a politikai témákban. A fejlődés szempontjából a kereskedelem rendkívül fontos. Második megjegyzés, a kereskedelmi politika nagyon sok érdeket felett van be. Mit is tesz az Európai Unió a kereskedelmi megállapodásokkal? hosszú távú, előre látható jogi keretet állít föl, úgy, hogy az üzleti felek mindkét oldalon fenntartható módon tudjanak együtt dolgozni. A megállapodások nagyon erős eszközök, és nagyon sok elvárás van velük szemben. Ez önmagában nagyon pozitív. Természetesen a kereskedelmi megállapodás önmagában nem tud minden témát megoldani. Fontos témákról van szó kapcsolatok területén. Intézményeket is föl kell állítani, hogy a végrehajtást nyomon lehessen követni, és hogyha a keret módosításra van szükség, akkor ez is megtörténhessen. Minden érdekelt félnek megvan a megfelelő szerepe, kormány, vámhivatalok, üzleti felek, fogyasztók és polgárok Morvai asszony rákérdezett a élelmiszer szolidaritás, illetve önellátás témájára. A WTO kontextusában a Báli miniszteri ülésen szól lesz erről a témáról, és a bizottság részt fog venni ezen a megbeszélésen. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság nem csak azt tette meg, ami a jelentésben szerepel, megemlítés szintjén. Az EU kereskedelmi politikájának egyértelműen fejlesztési céljai is vannak. Meg kell felelni természetesen az ország specifikumainak. Korával például megfelelő megállapodás nélkül, vagy a közép-amerikai megállapodások nélkül nem lenne olyan a helyzet, amilyen. Úgyhogy ambiciózusak vagyunk, a mandátum keretei között a bizottság felülvizsgál, felülvizsgálta a megállapodások kereteit, felismerte, hogy a 70-es évek óta a világ megváltozott, akkor egyoldalú tarifa preferenciákat biztosítottunk és azokra az országokra koncentráltunk, ahol a neg- leginkább szükség van a fejlesztési eszközökre. A második megjegyzésem, a, mindez igaz a gazdasági megállapodásokra is flexibilis kell, hogy legyen a megállapodás az AKC országokkal is. Nagy előrelépés történt a tárgyalások során a mandátumunk alatt, és még mindig úgy gondoljuk, hogy sikerül előnyös megállapodást köt, megállapodásokat kötnünk a bizottsági mandátum lejárta előtt. A digitális gazdaságért felelős biztosként biztosítom önöket, hogy az afrikai kontinens esetében a mobil kommunikációs technológia mindig a figyelmünk középpontjában van. Innovatív előnyt kell biztosítanunk a lakosok számára. A mi előttünk egy ilyen afrikai kép áll, amikor tervezzük a munkáinkat. Végül az emberi jogokkal szeretnék foglalkozni, emlékeztetnék szeretnék mindenkit arra, hogy az európai kereskedelmi politikát teljes mértékben az emberi jogok elvének tiszteletben tartása keretei között végezzük. Köszönöm szépen. Biztos asszony, a vitát lezárom. Holnap 12 órakor lesz szavazás erről a jelentésről.